Most komoly veszélye van annak, hogy Jalalit elítélik az önök nevében azt hiszem megismételtem felhívásomat a teheráni hatóságokhoz, hogy ne hajtsák végre az ítéletet a parlament nevében. Szilárdan elítélem a halálos ítéletet, bármiféle feltételek között hozták is, ez ugyanis ellentétes az Európai Unió alapvető értékeivel. Honorevole Kienge, prego. Kienge asszony kapszó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni régió Memilia Románya szörnyű helyzetére a rossz időjárási körülmények miatt. Ugye itt áradások történtek, egész Európában egyébként, és eh, ahogyan az Európai Parlament eh, közel volt sok eh, ilyen érintett régióhoz. Remélem, hogy az én régióm lakosságához is közel lesz, mely lakosság megszenvedi a rossz időjárási körülmények következményeit. Köszönöm, elnök. Köszönöm, csatlakozom olaszként és az Európai Parlament elnökeként az ön aggodalmaihoz és kifejezem együttérzésünket az európai lakossággal, akiket sújtanak ezek a rossz időjárási körülmények. Mikkel Primo elhalálozott, ő nagyon sokat tett az elmúlt évtizedekben, szeretném a román népnek kifejezni együttérzésemet ezen nagy politikai személyiség elhalálozása okán, aki Románia történelmének fontos figurája és a kontinensünk is egyben. Onorevole Forenza, prego. Forenza asszony kap szót. Informare la... Szeretném tájékoztatni a plenáris üléstermet, hogy Ankarából jöttem vissza a múlt héten, az KDP eh, két elnökével kapcsolatos eljárás kapcsán. Eh, ugye megtiltották eh, a belépést az ülésterembe, a török rendőrség megtiltotta ezt. Szerintem ez, erre figyelni kell, amikor az EU és Törökország kapcsolatairól tárgyalunk. Köszönöm. Köszönöm Forenca asszonynak ezt a tájékoztatást. Tudhatja, hogy mennyire érzékenyek vagyunk eh, a demokrácia és a szabadság védelméhez kötődő problémákra valamennyi országban, különösen Törökországban. Kedves kollég!